Przewodniczący! Az elnök. Close, yeah? Yes. Yep, thank you. Wznawiam posiedzenie. Az ülést megnyitom. Sok szeretettel köszöntöm az Európai Parlament plenáris termében az Európai Bizottság képviselőit és az Európai Tanács képviselőit. Az Európai Bizottság elnöke és Svédország európai ügyekért felelős minisztere van velük. Tisztelt képviselők! el kell fogadnunk a e, tegnapi e, ülés szövegét és a tegnapi ülés jegyzőkönyvét. Ezeket kiosztottuk. Van -e ezzel kapcsolatban megjegyzés, hozzászólás a tegnapi jegyzőkönyvvel kapcsolatban és a tegnap elfogadott szövegekkel kapcsolatban, mivel nem látok ellenvetést, ezeket elfogadottnak tekintem. Látom, hogy Schulz úr szeretne hozzászólni, tessék, öné a szó. Elnök úr, nem a tegnapi ülés jegyzőkönyvével kapcsolatban van megjegyzésem, hanem egy incidenssel kapcsolatban a ma délelőtti ülés során. Gönc Kinga kolléganőm, képviselő asszony, a szocialista és, demok- és demokrata frakció képviselője, egykori magyar külügyminiszter, Morvai Kriszt Bettina, a Jobbik fasiszta párt képviselője elfogadhatatlan módon eh, megsértette Gönc Kingát. Gönc Kinga eh, Magyarország külügyminisztere volt, és Magyarország és a szomszédos országai között közötti eh, kapcsolatok javításáért javítására töre, törekedett.

Köszönöm szépen, és ezzel a végére is értünk a személyes nyilatkozatok sorozatának. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy a tanács soros elnökségével együtt a 74-es eljárási szabály alapján az együtt döntési dokumentumokat átküldtük. A jogszabályok címei megjelennek a mai jegyzők